szövetség az éghajlat változással szemben. A Párizsi nyilatkozat is kimondja ezt, és a múlt heti Márakesi ülésen is elhangzott ez. Ilyen kontextusban várom a különleges tanácsadó véleményét, David Navarro véleményét arról, hogy mit gondol az SDG-k végrehajtásáról az Európai Unióban és a világon is. És nagy örömmel hallgatom meg a megközelítést. Szeretném tudni azt is, hogy az elkövetkező években melyek azok a fő pontok, amelyekre összpontosítanunk kell. Örülök, hogy itt lehetek, és örömmel hallgatom meg, hogy ön mit gondol ezekről. Köszönöm szépen. Okay, thank you. And now Rendben, köszönöm szépen, és akkor Nabaró úrnak adom meg a szót. David, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Mindenkinek jó napot kívánok. Óriási kiváltság, hogy itt lehetek ezen az együttes környezetvédelmi és fejlesztési bizottsági ülésen. Szeretném is kihasználni ezt az alkalmat, hogy elmondjam, hogy mennyire örülök, hogy a mai látogatásom egybeesik azzal, hogy két kommunikációt is közzétettek a fenntartható európai jövőről, illetve az európai fejlesztési konszenzusról. Itt voltam Brüsszelben az év elején, amikor arról cseréltünk eszmét, hogy hogyan lehet tovább haladni a fenntartható fejlődésben Európában, és meghallgattam a biztosok és a tisztségviselők előadásait, és azt gondoltam, hogy ezt a két kommunikációt képtelenség lesz 2016 eleje és vége között közé tenni. Nagyon jó hír, hogy én túlságosan pessimista voltam, egy napon jelent meg a két közlemény, és ez egy nagyon erőteljes üzenet Európából a világ többi részének. Mert kollégák, ez tényleg fontos. A fenntartható fejlődés valójában olyan koncepció, olyan megközelítés, ami nagyon erőteljesen az európai értékeken alapul. Hmm Sokan felteszik a kérdést, hogy Európa továbbra is vezető szerepet akar -e játszani ezen a területen. Az, hogy a két közlemény egyszerre jelent meg, azt jelzi, hogy Európának erőteljes a szándék erre. Az elnökök szavaira egy kicsit később fogok reagálni. Most a 2030-as fenntartható fejlesztési célokról beszélnék. Ezeket a célkitűzéseket az ENSZ eh, közgyűlés tagsága 2015. szeptemberében fogadta el két és fél éves eh, intenzív eh, tárgyalás előzte ezt meg. Sokan közülünk, akik részt vettünk ebben, nagyon örültünk a 2030-as ágendának a következők miatt. Először is ez egy univerzális, egyetemleges program a világ minden országának, minden közösségét érinti egyrészt, másrészt a 17 célkitűzés összefüggésben vannak egymás, 17 olyan területet fed le, amelyek az emberi tevékenységekben szorosan összefüggnek egymással. A harmadik dolog pedig, hogy úgy kell ezt megvalósítani, hogy senki nem maradhasson le, integrált módon kell alkalmazni. Végül, de nem utolsó sorban, sok szerepvállaló bevonásával partnerségben kell megvalósítani mindezt. A 2030-as ágendáról a közvéleménynek nagyon egyszerűen azt mondhatjuk, hogy a bolygónk, a föld és lakossága hosszú távú tervéről van szó, nincs más terv arra, hogy megmentsük a bolygót. Nagyon fontos tehát, hogy ezt a tervet teljes mértékben megvalósítsuk. A különböző tanulmányokból az derül ki, hogy ennek a tervnek nagy a jelentősége 25 éven aluliak számára, mert ők úgy látják, hogy ez tényleg releváns a jövő generációi szempontjából. A terv nem csak a kormányokhoz szól, hanem a cégekhez is, a társadalmakhoz, az egyetemekhez, a médiához, a felekezetekhez, mindenkihez szól, aki érdeklődik a jövő iránt. Ez a terv sokkal több annál, ami a fejlesztésben, a környezetvédelemben történhet. A kormányzati munka minden szektorára kihat. Mi a sorsa ennek a tervnek. Azt találtuk, tanulmányozva a kormányok reagálását, hogy több mint száz nemzeti kormány nagyon komolyan veszi. A BRICS országok különösen komolyan, és különböző országok, különböző kontinenseken meglehetősen komolyan veszik Mindenképpen azt mondhatjuk, hogy sokkal komolyabban veszik a kormányok, mint a milleniumi fejlesztési eh, célokat vették. Így eh, egy év elteltével összehasonlítva a milleniumi fejlesztési célok eh, megfogalmazása után hat évvel felvett helyzetképpen. 2016. júliusától magas szintű politikai fórum foglalkozik vele, és most decemberben az ENSZ is újra. Azt találtuk, hogy a közvélemény nagyon érdeklődik iránta. Körülbelül egy milliárd ember hallott már a tervről, és azt is megállapíthattuk, hogy a parlamenti képviselők, akikkel eszmét cseréltünk, igen komolyan veszik, sőt azt mondták nekünk, hogy ö, nagyobb jelentőséget tulajdonítanak neki, mint bármilyen más nemzetközi fejlesztési fejleménynek. Ö, idei fejlemények is relevánsak ebből a szempontból, ahogy az elnökök mondták, a COP21 sokkal hamarabb hatályba lépett, mint vártuk, és azt tapasztalhatjuk, hogy eh, minden kormány azt akarja most már, hogy eh, a klímaváltozás és a fejlesztés és egélyezés narratívái eh, összekapcsolódjanak, alacsony szénkibocsátású tevékenységeket támogassunk, olyanokat, amelyek nem változtatják meg az éghajlatot. A marakesi állam és kormányfői találkozón egyértelműen tapasztalhattuk, hogy a 21. században teljesen éghajlat kompatibilisé kell tenni a bolygót. Ugyanakkor minden kormány követeli, hogy esélyegyelősség érvényesüljön mindenütt, tisztességes munkához, tisztes munkához hozzáférje mindenki, és az egyenlőtlenségeket számoljuk fel, különösen a nemi e, e, esélyegyenlőtlenséget, ez jól csatlakozik tehát A tömeges migráció is kötődik a 21. századi célkitűzésekhez. New Yorkban volt erről egy külön eszmecsere, hiszen a népvándorlás nagyon nagy kihívásokat vet fel Ázsiában, Afrikában és Európában is. Tehát egyértelmű az összefüggés a migráció gyökerei és a, 20, a 2030-as célkitűzés megvalósítása között. Mi, mivel a 2030-as agenda nagyon sokat jelent sok ember számára. Úgy gondoljuk, hogy mindenkinek van szerepe abban, hogy az előrelépéshez hozzájáruljon, és az előrelépést mérje, nem csak a civil szervezetekre gondolok, nagyon sok más emberre is, a, a cégek agendája nagyon fontos lehet, a magánberuházás, magánbefektetés, a magáncégek üzleti fellépése is kötődik ide olyan auditálásra és szükség lesz, ami a teljes átláthatóságot biztosítja majd, és a civil társadalmat eltéren is teljes mértékben be kell vonni. A távközlési hálózatok elkötelezettek, hogy a 2030-as ágendát támogassák, illetve az iránt, hogy az embereknek az a 40%-a, aki még nem tud belépni az internetre, szintén hozzáférjen ahhoz 2030-ig. Melyek a következő lépések a 2030-as agenda keretében? Az ENSZ rendszerén belül teljes mértékben átalakítjuk a gondolkodásmódunkat, munkamódszereinket, szervezési módunkat, kommunikációnkat, finanszírozási eszközeinket, annak érdekében, hogy az új agendának megfeleljünk teljesen forradalmi eh, mindez, meg kell tanulnunk a horizontális gondolkodásmódot, mindenkinek a bevonását mindenütt, és mindenkinek a meggyőzését, hogy nagyon fontos kötelezettséget vállalni az agenda megvalósítása iránt. miközben ez a megvalósítás megkezdődött, ugye most Ban Ki-moon helyébe Guterres lép, nem szabad, hogy megtorpanjon a végrehajtás. 2017-ben a 14-es célkitűzéssel, ami nagy kihívást jelent, az óceánok helyzetével foglalkozunk, illetve nagyon fontos a háborús konfliktusok békés rendezése, hiszen béke nélkül nem lehet szó fejlesztésről. Végül nagyon örülünk neki, hogy az Európai Bizottság kiadta ezt a közleményt, ezt a kommunikációt, és hogy Európa társadalmával, tagállamaival, intézményeivel teljes mértékben részt kíván venni a munka elvégzéséből. Ez annál is inkább fontos, mert az európaiak jövője szempontjából is sorsdöntő az agenda megvalósítása. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a kollégáknak, akik kérdéseket szeretnének feltenni. Első hozzászóló, nős diva képviselő. Tisztelt elnök asszony, örülök, hogy látom önt. Én a pénzügyi kérdésekre szerettem volna rákérdezni. 15 éve vannak ezek a fejlesztési célok, és elértünk sok mindent a kitűzött célok közül. különösen Kofi Annan idejében. És felvetődött bennem, hogy milyen pénzügyi eszközök szükségesek ahhoz, hogy a 2030-as agendát meg tudjuk valósítani. A közelmúltban az Európai Parlament elismerte, hogy óriási pénzekre lenne szükség ahhoz, hogy a fejlesztési céljainkat el tudjuk érni. Itt dollár trilliókról van szó, és új finanszírozási eszközöket is kellene megvalósítani a magánszektornak a bevonásával, illetve emelő hatást alkalmazni eh, ahhoz, hogy a, az adományokkal, hogy a pénzpiacon keresztül a magánpiaci fegyelemmel partnerségé alakulhassanak, és ilyen ö, PP ö, kezdeményezések legyenek. Navarro úrnak, amire a pénzügyi kérésekre is foglalkozott, hogyan lehet mindezt finanszírozni csak az adófizetőktől. Vannak-e új megoldásaink a finanszírozásra, a magánszektorral, mert itt rengeteg óriási pénzekről van szó ami része ugyanakkor a zöld gazda, gazdaságnak is. Tehát ez nem egy vesztes-vesztes helyzet, hanem mindenki nyerhet rajta és a zöld gazdaság, gazdasági növekedést is hoz, amiben mindenki nyerő, nyertes, mert új technológiák jelennek, ahogy ön is elmondta, és ez óriási lehetőségeket jelent, hogy új technológiák alakuljanak ki, új környezeti szempontok, és ugyanakkor ez ö, munkalehetőségeket, növekedést is hozhat. Elnök, köszönöm. Norbert Neiser, igen, köszönöm szépen. Nabaró úr, az Európai Bizottság alelnöke, Timmermans alelnök a múlt évben az SDG elfogadása után azt mondta, hogy abba kell hagynunk a sílotípusú gondolkodást. Az sdg hatalmas lehetőségként tekintendőek, közösen tudunk változtatni. Tehát a szakbizottság, a fejlesztési szakbizottság úgy gondolja, hogy már nem kell különbséget tenni a fejlett ipari országok és a fejlődő országok között. Fejlődni kell tekintettel arra, hogy 2030-ban milyen célokat szeretnénk elérni. Ugyanakkor azonban meg el kell végeznünk a házi feladatainkat is, a 2015-ös célokkal kapcsolatban, hiszen van néhány cél, amelyet még nem sikerült megvalósítani. Ezeket a még nem elért célokat. Sok célt elértünk, de a feladatkatalógusunkban néhányat még nem vetünk figyelembe. Nyilván szükség van arra, hogy átálljunk a gondolkodás szempontjából, de az SDG-ket a jelenlegi politikai törekvésekkel kell összekapcsolni a menekültek, a pénzügyi váltság kérdéskörével, a világkereskedelem kérdéskörével, hiszen ezek is nagyon aktuális témák, és ezekre is oda kell figyelnünk 2030-ra tekintettel. Az Európai Unióban a szegénység leküzdését, a kirekesztést kezelnünk kell. Az erőforrás védel, erőforrások védelmét, és emellett növekedést kell generálnunk. Lenne egy kérdésem is. Juncker elnök egy külön tanácsnokot nevezett ki Ráfáltenberget. Ő önökkel, az ensz hogyan működik együtt. Elhangzott, hogy dicsérnünk kell a közleményt, a konszenzussal kapcsolatos anyagot kell teljesebbé tenni, jó alap az, amit már megtettünk, és ezzel sikerülhet a 2030-as célokat majd elérnünk. Köszönöm. Thank you. And our next... Köszönöm szépen. Következő kérdés Marcel Letti képviselőtől. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Én is szeretném kihasználni ezt az alkalmat, hogy visszatérjek a környezetvédelmi bűncselekményekre, azaz az összes olyan károkozásra, ami az ökoszisztémákat érinti, és amely egyes vidékeknek a lakosságát is veszélyezteti. Azért szeretnék visszatérni erre, mert nagyon jól tudjuk, hogy az ekocidek, amelyek szorosan összefüggenek a környezetvédelmi bűncselekményekkel, ezeket nagyon jól tudjuk, hogy Európa európai nagy multinacionális vállalatok követik el, például az erdőírtással azért, hogy ott pálmaolajat vagy szóját termesszenek és szeretném eznek következtében tudni azt, hogy hogyan fognak megpróbálni foglalkozni ezzel a kérdésekkel a 2030-as ágenda kereteiben. A fejlődés ugyanis nem lehetőséges, hogyha ezek a környezetvédelmi bűncselekmények a jövőben is megtörténhetnek, és különösen, hogyha ilyen mértékűek ezek. És hogyan lehet biztosítani a világban a biztonságot, a lakosság biztonságát, amelyek ezeken a térségekben élnek. Sokszor volt már szó arról, hogy a római szerződésbe környezetvédelmi ökológiai bűncselekményeket is, mint ötödik bűncselekményt, amely a béke ellenébe megy, be kellene venni. E, kívánnak-e foglalkozni az ökológiai bűncselekményekkel, környezetvédelmi bűncselekményekkel és az ehhez tartozó szankciókkal, mert ha bűncselekmény van, akkor büntetés is kell, hogy legyen hozzá a civil társadalom sokkal fejlettebb, mint mi, Itten eh, például a Monsanto ügyre gondolok, ez egy nagyon jó példa arra, amelyik mutatja, hogy a, lehetne itten fellépni, és ez fontos lenne a jövőbeni ö, ö, generációk szempontjából. A DigiDefco és a bizottság is szólnak ezek a kérdések, de nagyon jó, hogy Szeretném, hogyha meg tudná magyarázni nekünk, hogy milyen tulajdonképpen az ENSZ-en belül a folyamat, és a kormányok hogyan követték ezeket. Ugye arról tudtunk, hogy júliusban volt egy magas szintű politikai fórum, és Tehát jó lenne tudni, hogy az SDG-ket hogyan valósítják meg, ez önkéntese, vagy az ENSZ készít el listát az országokról, van-e legjobb gyakorlat, amit nyilvánosságra hoznak, hogy az országok egymáshoz is tudják hasonlítani magukat, vagy a kormányokat hogyan számoltatják el, illetve az Európai Bizottság is lévén, hogy ez a két kommunikációja jelent meg a múlt héten, de be kell, hogy valljam, hogy az egyiket megnéztem, a fenntartható fejlődés belső politikáit, de lehet, hogy a környezetvédelmi főigazgatóság tudna erről szólni valamit, hogy hogyan néz ez ki? Az Európai Bizottság hogyan látja? Gyűjtenek adatokat a tagállamoktól, és összehasonlítják-e, hogy melyik ország hogyan hajtja végre az SDG-ket, tehát a fejl, fenntartható fejlődési célokat, vagy a környezetvédelmi miniszterek foglalkoznak ezzel, vagy nem beszélnek. Nagyon sok kormány úgy tekint, ugye az MDG-knek a helyettesítését, a kiváltását jelenti, Például ugye a mezőgazdasági miniszterek, halászati minisztereknek kellene ezekkel foglalkozni, és a saját, a hogy nem tudom, itt a kollégákkal végül is a saját kormányaik szempontjából teszik-e fel a kérdéseket. Mert Ugye környezet és fejlesztési szakbizottsághoz is tartoznak ezek a kérdések, de ugyanígy a közlekedési, a halászati bizottságot egyebeket is érinti. Tehát a bizottság hogyan fogja mindezt össze azt, amit az Európai Unió eh, tesz ezen a területen, illetve amit a tagállamok tesznek, és a progress reportot, a haladási jelentéseket, és hogyan állítják össze. Most úgy látom, hogy senki más kollega nem kér szót, akkor talán kezdhetjük azzal, hogy David mindjárt válaszolna. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy éva urat ismét láthattam, és köszönöm szépen az észrevételét a finanszírozással kapcsolatban a fejlesztési konferenciának a finanszírozása, amely 2015-ben Addis Abebában volt, úgy határozott, hogy van helye a fejlesztési segélyeknek, támogatásoknak, de ez nem a legfontosabb kérdés. Valójában a, ami az ahogy megvalósítható az SDG, a fenntartható fejlődési célkitűzések, ez a magánberuházás, magánbefektetésekkel. Tehát arról azt kell biztosítani, hogy a vállalkozások is lássák és fontosnak tartsák a fenntartható fejlődési célokat, az SDG-ket, hogy fontosnak tartsák ők is ami egyelőre történik, az nagyon sok tekintetben önkéntes hozzájárulást jelent a vállalkozások szempontjából, de az elmúlt évben jelentősen megnőtt azon vállalkozásoknak a száma, amelyek az ENSZ-en keresztül is azt jelezték, hogy ők vállalják, hogy átvilágtsák, megnézzék őket, hogy ők hogyan teljesítenek a fenntartható fejlődési célkitűzések szempontjából. Tehát nem csak a pénzről van szó, amit hajlandók elkölteni, hanem ugye foglalkoznak azzal is, hogy mennyi a szénkibocsátásuk, és milyen lábnyomot hagynak a környezeten. És ez minden ágazatot, a bányászatot, a közlekedési ágazatot is magába foglalja, talán egy kicsit lehetne a tengerhajózással, légi közlekedéssel is foglalkozni, és lehetne ott még előbbre lépni. Itt gyakorlatilag minden velem, kivéve a földhasználatot, ami az erdőipart és a mezőgazdaságot életi. Tehát itten változik a tevékenység, tehát az elszámoltathatóság, ez hozzá kapcsolódik az SDG-khez, és áttértünk egy olyan helyzetre, ahol a vállalkozások tulajdonképpen húzóerőt jelentenek, képeznek és a városi és infrastrukturális szempontból is fontosak ezek a fenntartható célkitűzések. A fejlesztési támogatások pedig arra irányulnak, hogy bizonyos kocka, olyan területeken jelenjenek meg, ami a magánszektornak kockázatos, vagy túlzottan kockázatos, és esetleg ahol a magánszektor foglalkozzon olyan témákkal, amikkel egyébként nem foglalkoznának, mint például a rendkívül szegényeknek nyújtott szolgáltatások. Készítettünk egy finanszírozási innovációs platformot, hogy több helye legyen az ilyen típusú részvételeknek. Ezt érdemes megnézni, hogy itt hol tartunk. Több kérdést kaptam Neuse úrtól is, és nagyon fontos számunkra az, amit Timmermans alelnök mondott, ő volt az, aki elismerte, hogy potenciálisan nagy lehetőségeket jelent az SDG, és megváltoztatja a kormányok munkamódszerét és a gondolkodásmódunkat valamennyiünk esetében, hogy kilépünk az, hetünk az ágazati szemléletből, amelyről sokan úgy gondolják, hogy ez most már inkább hátrányos, mint előnyös az SDG kontextusában fontos a fejlődő és a fejlett országok helyzetét külön kezelni. Szeretnénk megbeszüntetni a fejlett ország fogalmának használatát, mert szerintünk egyetlen egy ország sem tekinthető fejlettnek, valamennyi ország fejlődik ez egy ö, ö, vég nélküli agenda, és ezt tovább kell vinni, és vannak olyan területek, mint például az e- egészségügy, oktatás, ami nehezebb terület. Tehát fontos, hogy egy horizontális módon dolgozunk, ez időigényes, ezen nagyon aktívan dolgozunk az ENSZ keretein belül. És egyetértünk abban is, hogy szoros összefüggés van olyan kérdések között, mint a menekültválság, vagy a kereskedelmi kihívások, és a fenntartható fejlődés agendája. Az SDG-knek a megvalósítása az csökkenti a migrációs és menekült válságok lehetőségét. És az unión belül éppen arról beszélek, amikor mondják az európai vezetők, hogy az SDG-t saját hazájukban is tudják alkalmazni. Mi az ENSZ-ben nagyon szorosan együtt dolgozunk a biztosokkal, akik önöket képviselik, hogy biztosak legyünk abban, hogy határozott és következetes elkötelezettséggel dolgoznak ezen témákon. Mártiléze úrnak pedig azt mondanám, hogy nagyon köszönöm a felvetését, kollégáink a civil szervezetekben, a civil társadalomban találkoztak, és nagyon világosan elmondták, hogy nagyon sokat kell tenni annak érdekében, hogy nagyobb figyelmet kapjanak az európai vállalatok magatartása a környezetvédelmi károkozás viszonylatában, illetve hogy meglegyen a megfelelő számonkérés. Éppen ezért fontos ez a az európai fenntartható fejlődés érdekében tett lépések. Ami fontos Európának, ahhoz az is fontos, hogy Európán kívül mi történik, mert Európa nem sziget vannak alakuló megállapodások, önkéntes alapú megoldások, a föld tulajdonosok, a vízhez jutás kérdések, illetve a római szerződésben is vannak biztonsági elemek, tehát a földhöz jutás és a vízhez jutás mind ide tartoznak, illetve mindaz, ami a békét veszélyeztetheti. teljes mértékben egyetértünk önökkel, hogy ez egy olyan terület, ami nagyobb figyelmet kíván, és igyekszünk az ENSZ-en belől lépni, de a tagállamainktól függünk a tekintetben, hogy ezt tovább vigyük a civil társadalom támogatásával. És ezzel Linda McEvans kérdéséhez jutok, hogy van-e olyan mechanizmusunk, amelyik biztosítja azt, hogy a kormányok nyomon kövessék a helyzetet. Vannak megállapodások, amelyek egyetértésen alapulnak, és a megvalósítás az a nemzeti kormányokra hárul, de azt várjuk, hogy minden nemzeti kormány figyelemmel kísérje a fenntartható fejlődési célkitűzéseket, illetve azok megvalósulását saját országukban, a civil társadalomban és egyéb rétegeiben is a társadalomnak. De vannak mechanizmusok, és az ENSZ-el is természetesen megosztjuk a legjobb gyakorlatokat, és az országok részéről az átláthatóságra, számonkérhetőséggel is foglalkozunk. Fontos, hogy az egész Európai Parlament is részt vegyen az előrehaladás nyomon követésében. Ez több, mint fejlődés és környezet. Ez minden egyes ágazatot érint a, például a fenntartható ö, közlekedés, tehát a közlekedési szakbizottságot, mezőgazdasági szakbizottságot, egészségügyet is be kell vonni. Ez fontos az emberiség jövője szempontjából. Tehát a tanácsot is be kell vonni, és az egyes kormányokat. Valamennyünk számára fontos, hogy ez mindenki számára fontos kérdés legyen, és az egész Európai Parlamentet is érintse, és remélem, hogy a civil társadalomban működő kollégáink is tenni fognak annak érdekében, hogy ez így legyen. Köszönöm, mielőtt a bizottságnak megadnám a szót, látom, hogy más kollégák is szeretnének hozzászólni. Örülök, hogy az ENVI szakbizottságból is érkeztek, és kérdeznének, Miriam Dáli asszony, és önkedves nevét nem látom. Igen, Lavia úr persze tudja. Sria Pirik asszony. Mm, más képviselőtársunk nem akar kérdezni? Jó, akkor ezt a két kérdést meghallgatjuk, és aztán a bizottsághoz fordulunk. Szeretnék néhány kérdést feltenni, részben csatlakozva a korábbiakhoz, illetve ahhoz a nyilatkozathoz, amit Navarro úr tett, azt mondta, hogy az állam és kormányfőket is be kell vonni. Nos, az egyik fő bírálat, ha fogalmazhatok így, ami elhangzott, az volt, hogy az MDG-k ugye kevésbé teszik lehetővé a helyi megközelítést, nem tudom, hogy érte ezzel, illetve elhangzott sokszor, hogy a helyi kontextus nagyon fontos a prioritások megvalósítása szempontjából, illetve ezeket különbözően kell kezelni a különböző országokban. Az SDG-k hogyan tudnak megbirkózni ezzel a követelménnyel, vagyis azzal, hogy mindenütt a lehető legjobban alkalmazkodjunk a helyi viszonyokhoz. Aztán a magánszektorra kérdeznék rá. A média gyakran mondja, hogy két három ezer milliárd dollár finanszírozásra lenne szükség 10-15 év alatt, tehát a globális GDP mintegy 4 százalékára. Mm, ugyanakkor 0,7%-os fejlesztési segélyezésről beszélhetünk. A legszegényebb országok hogyan fognak így megbirkózni a problémával? Sebet Pirik, mondja. Köszönöm szépen, németül fogok, Köszönöm szépen, németül fogok beszélni. Az Agri Szakbizottsággal is nagyon fontos, hogy tárgyaljunk. Nagyon sok minden az Agri napirendjére tartozik. Érintettek ebben a gazdák, a vállalatok, az innováció, ott van még a Juncker terv is, Meg kell beszélnünk, hogy együtt mit szeretnénk, vagy pedig mit nem szeretnénk. De túl sok minden van, és túl kevés az idő ahhoz, hogy itt most ebben a körben beszéljünk meg mindent. Látom Lafia elnökünket is, és azt mondom, hogy most kell elkezdenünk nem csak mi kettem, vagy a két szakbizottságunk beszéljen erről, hanem beszéljék ezt meg a tagállamok is, beszéljék meg azt, hogy együtt mit tehetnek. Remélhetőleg megértettem, jól értettem azt, amit ön mondott. Köszönöm. Nem látom, hogy más is kérné a szót, úgyhogy akkor megkérdezném az Európai eh, Bizottságot, hogy eh, az elhangzott néhány kérdésre tudnának-e válaszolni. Timo eh, Viki úr itt van, ha jól tudom, a környezetvédelmi főigazgatóságtól. Esetleg mutatkozzon be, hogy köszönöm szépen mindenkinek, jó napot kívánok! Timo Vilke vagyok, a Környezetvédelmi Főigazgatóságon dolgozom, az Európai Bizottságnál és én foglalkozom konkrétan az SDG-kkel, azzal a folyamattal, amit Nabarro úr ilyen ékes szólóan ismertetett, ugye nagyon hosszú, nehézkes folyamat után kerültek meghatározás ezek a célkötözések, és most következik a végrehajtás. Szeretnék köszönetet mondani Nabarro úrnak az ösztönző észrevételekért, és köszönet a képviselőknek is a támogatásért, illetve a kérdésekért, meg az elnökségnek is, az elnököknek, akik kérdéseket tettek fel. Talán nem tudunk itt most belemenni a legapróbb részleteiben ennek a csomagnak, hiszen a különböző szakbizottságok területét képezi ez, illetve a bizottságnak a különböző szakbizottságokkal kell majd együttműködnie, de hadd próbáljak meg reagálni a felvetett kérdésekre, csatlakozva ahhoz, amit Nabáró úr is mondott. Az Európai Unió mindig eh, mm, fontos szerepet játszott, úttörő szerepet a fenntarthatóságban, már az Amsterdami szerződésben 97-ben eh, szerepelt, mint eh, horizontális célkitűzés az Európai Unió fenntartható fejlődési stratégiája is él most már, 2010 óta az Európa 2020 agendának fontos része ez, és így a 10 prioritás is az EU nagyon fontos motorja volt a 2030-as agenda kialakításának, és az eu belüli ö, ö, siker nagyon fontos számunkra, illetve az egész világban szeretnénk ö, megvalósítani az agendát. Ö, a tavaly elfogadott csomagot, amit a bizottság elfogadott, jól ismerik, ezt nem fogom most részletezni. Csak arra utalnék, hogy amikor a csomagot tekintjük, akkor azt vonhatjuk le belőle, hogy az EU-nak a kiinduló helyzete nagyon jó a fenntartató fejlődés szempontjából az európai szerződésekben is szerepel, ugyanakkor tennivalónk is van bőven, amikor a szakpolitikákat, a fellépéseket elfogadjuk, kialakítjuk. Na most az EU válasza a 2030-as ágendára két munkafolyamatban folyamatban foglalható össze. Azoknak mondom ezt különösen, akik nem olvasták el még a közleményünket. Az egyik az SDG-nek a beillesztése szakpolitikákba, a bizottság jelenlegi prioritásába, a második pedig a hosszú távú jövőképünk a 2020 utáni szektorális politikák kialakítása. És itt az SDG figyelembevétele, az sdg ig figyelembevétele. Nyilván mindenki érti, hogy mennyire fontos, hogy következetes, koherens legyen az EU minden szakpolitikája az SDG-k szempontjából. Nagyon fontos az átláthatóság, hogy tájékoztassunk, illetve az Európai Bizottságnak 20 különböző szolgálata érintett a végrehajtásban, nekik együtt kell működni majd. Az irányítás terén tehát itt most arról beszélnék, hogy a bizottságon belül hogyan fogunk egyeztetni az SDG-ket, tehát eh, a szakpolitikai kezdeményezésekbe eh, integráljuk, fontos vezérelv lesz eh, a fenntartható fejlődés mindenhol, alkalmazni fogjuk a jobb szabályozási eszközöket annak érdekében, hogy az SDG-ket beillesszük, és a fenntartható fejlődés szociális, környezeti és gazdasági aspektusait kiegyensúlyozott módon valósítjuk meg az új szakpolitikák kialakításán. Projekt alapú struktúrát alakítunk ki, ez megkönnyíti a munkánkat, az egyeztetéseket, oly módon, hogy a az elkülönülő területek határait lebonthassuk. Franz Timmermans alelnök úr játszik majd koordináló szerepet a 2030-as agenda megvalósítása szempontjából. A... Volt egy konkrét kérdés, kifejezetten a monitoringra vonatkozóan, hogy hogyan követjük nyomon az előrehaladást. Először azt szeretném mondani, hogy amikor a bizottság a kommunikációját közzétette, mi úgy álltunk hozzá ehhez, hogy ez egy kollaboratív ágenda, tehát együttműködés szüksége, tehát nem csak a kormányokkal, tagállamokkal, hanem a nem kormányzati szerepvállalókkal is, és mindenkinek a partnerségében valósíthatóak csak meg ezek a célkütőzések. A kommunikáció keretet határoz meg az EU és tagállamai számára, nagyon sok területen, amelyek kötődnek a fenntartható fejlődési célokhoz a tagállamoknak is kezdeményezéseket kell tenniük, nekik is be kell számolni az állampolgáraiknak és az ENSZ-nek. Tavaly a magas szintű politikai fórumon már láttuk, hogy egyes EU tagállamok beszámoltak az elért eredményeikről. A tagállamokat arra is kérjük, hogy a kötődő EU szakpolitikákat időben és megfelelően hajtsák végre a terepen. Most hogyan mérjük a végrehajtás sikerét? A kommunikációs csomagban szerepel ennek a körvonala, nagyon fontos, hogy rendszerszerű és átlátható módon valósítsuk meg a célokat. Az EU tagállamokkal együttműködve elkötelezett, hogy a lehető legmagasabb szinten megvalósítsuk az SDG-ket, és ez átlátható is legyen, senkit ne hagyjunk cserben. Tavaly az EU szintjén megállapodás történt arról, hogy tagállami szintű nyomonkövetés fog történni. És az EU szintjén is mérik majd az SDG-k megvalósítását. Az Eurostat kiadványában is szerepelnek ezek a részletek. 2017-től kezdődően az Európai Bizottság részletesebb rendszeres monitorozást valósít majd meg az EU-ban referenciák alapján a különböző ügynökségeknél, a külügyi szolgálatnál, a tagállamoknál. A bizottság szívesen e, beszámol, és ez fontos az ENSZ-ből érkezett szakértő számára, az ENSZ-nek e, a magas szintű politikai testületéhez, vagy nek de ahogy már említettem, lesz még alkalmunk ezeknek a kérdéseknek az eltekintésére a képviselőkkel és más képviselőkkel a parlamentből, de először most a DEFCO-ból érkezett kollégának adnám át a szót, hogy kiegészítse, amit mondtam. Navarro úrnak négy órakor el kell mennie. Diva úrnak van egy kérdése, utána Navarro úr válaszol, és utána a bizottságnak adunk szót. Nagyon hálás vagyok, hogy elmondta, hogy fel lehet ejteni egy mechanizmust, amely a, az együttműködést megvizsgálná a magánszektorral is. A koordinátoraimtól is meg fogom kérdezni azt, hogy mondjuk egyfajta konferenciát megszervezhetnénk-e, és a DEFCO főigazgatóságot és az Európai Bizottságbeli kollégáinkat megkérem arra, hogy segítsenek. Tehát elindíthatnánk egy globális konferenciát, bevonva a globális szektor, megbeszélnek, hogy a globális szektor az SDG-k végrehajtásában hogyan ö, működhet közre, hiszen itt ö, nagyon sok pénzről van szó. És az, amit most a törvényekben bevezetünk, az segíthet. Ezen el tudna majd gondol, gondolkozni hazafele, Navarro úr? Igen, köszönöm. Rátérnék Dália asszony kérdésére. A finanszírozás módja az, hogy minden pénzt befektessünk. Teljesen mindegy, hogy a kormányról van szó, vagy a vállalatokról, mindenkinek az értékekkel összhangban kell eljárnia. Csak így lehet olyan jövőt építeni, amely az emberek számára megfelelő lesz. Ha csak fejlesztési pénzeket használunk fel, mint ahogy elhangzott, nem sikerülhet. És nagyon örülök annak, amit Diva úr elmondott, hogy indítsunk el egyfajta tárgyalást, vitát ezzel kapcsolatban. Holnap visszamegyek New Yorkba, és főtitkárommal ezt meg fogom beszélni. Dali asszony említett még valamit, ez nagyon fontos, lényeges pont volt. Azt mondta, hogy úgy kell eljárni, hogy figyelembe veszük a mikrokontextust. Ez nagyon igaz. Éppen ezért mondjuk azt, hogy az SDG-ket helyi szinten kell végrehajtani. Ne legyen egy globális tervünk, mert akkor nem fog működni. A különböző tényezők összefüggnek egymással, és a helyi önkormányzatokkal kell éppen ezért összefogni a végrehajtásban. Az SDG-k végrehajtása ágyűrűző jellegű kell, hogy legyen. A megyei szintek, helyi önkormányzatok kell, hogy segítsenek a végrehajtásban. Sájda Pereg asszonynak említett, hogy nincs itt a tolmácsa. Láttam, hogy holland kabin üres, tehát akkor ön holland. Nagyon fontos az, hogy ezek az szakbizottságok együttműködjenek a monitorozásban is. Jó lenne, ha az egész parlamentnek lenne egy olyan bizottsága, amely a fenntartható fejlődési célokkal foglalkozik minden ágazatban. Tudom, hogy ez nehéz lenne, nehéz lenne felállítani egy ilyesfajta bizottságot, de csodálatos lenne főleg azért, mert magánpénzeket szeretnénk a finanszírozásba bevonni. Egyetértek azzal, amit elmondott, a mezőgazdaságot is be kell vonnunk. Nagyon köszönöm mindenkinek, és ha megengedik, akkor most repülőre szállok New Yorkba. Nagy kihívást jelent, amit elmondott, jó utat kívánunk hazafele. Mi nem fogjuk befejezni, mert mi most meg fogjuk hallgatni a DEFCO főigazgatóságot. Köszönöm szépen. Okay, so I'm now going to pass Rendben van, akkor most a DigiDevCo kap megint szót. Elnézést kérek, nem tudom, hogy hívják önt. Carlos Pelos vagyok. A DevCo főigazgatóságon dolgozom. A 2030-as menetrenddel foglalkozom. Ágazati igazgató vagyok. Szeretnék néhány dologról beszélni, különös tekintettel azután, amit ma elhangzott, a bizottság és a tagállamok együttműködéséről. Ezért kértem szót. Holnap Mimica biztos itt lesz, és ő majd el ö, magyarázatokat fog önök elé tárni. Mogherini főképviselőnővel már tárgyaltak. Ezen konkrét ponttal kapcsolatban kértem szót. Ma zajlik a külügyminiszteri tanács, és ott széles körben támogatják a kezdeményezést. A tagállamok teljes válszélességgel támogatják ezt a kezdeményezést. A konszenzus lényege az, hogy a közös nyilatkozat a parlament, bizottság és a tanács nyilatkozat, egy olyan nyilatkozat, amelyhez a tagállamok is külön csatlakoznak, ez nagyon fontos hatást érhet el a helyszínen. Lesz egy közös terv, lesznek közös akciók is. Ennyit a fejlesztés és a külügyi oldalról az uniós intézmények és a tagállamok mobilizálása ő, már jóvá hagyott, és remélhetőleg a mindent áthidaló, ívelő kezdeményezés megfelelő módon lebonyolódik majd. Azoknak mondom, akik holnap nem lesznek itt, hogy a lényeg az, hogy az uniós intézmények és a tagállamok egy új jövőképet határozzanak meg, a fejlesztési szakpolitikára, és ezt az új kívásokhoz igazítsák a külügyi cselekvések területén is. A globális stratégia keretében Navarro úr már elment, de ő biztos, hogy ismeri az 5 P-t, ami People, Planet, emberek, bolygó, peace, béke, partnership, partnerség. Ezek olyan jelszavak, amelyeket az EU támogat, hogy mindent összefoglalva foglalkozunk a különböző területek közötti kapcsolattal, és a fejlesztés és az egyéb politikák közötti kapcsolattal is, hogy megnézzük, hogy ezek egymáshoz hogyan, egymás területéhez hogyan járulnak hozzá. És megemlíteném még azt is, hogy az új konszenzus egyik lényeges üzenete a szorosabb együttműködés a tagállamokkal, a helyszínen közös kezdeményezésekkel és átfogó megközelítéssel a végrehajtás során. Ezzel mutatjuk, hogy a fejlesztési segély számunkra nagyon fontos, de emellett, mint ahogy ez ma elhangzott, lenne egy átfogó jövőképünk is, amely alapján bevethetjük, mobilizálhatjuk a magán erőforrásokat, magánpénzeket. A segítségeket a legkevésbé fejlett és törékeny országokra összpontosítjuk majd, de sok, de együtt kell működnünk a fejlettebb országokkal. Végezetül megemlíteném, hogy állunk elébe a parlamenttel való együttműködésnek, nagy örömmel tesszük ezt meg. Jó lenne, ha a jövő évben sikerülne megegyeznünk, az Európai Fejlesztési Napokon is véglegesíthetjük ezt a munkát, például lesz egy magas szintű fórum is. Nagyon sok minden elhangzott a magánszféráról, ez nagyon fontos, de nagyon fontos a civil társadalom is. Navarro tanácsadó erről nagyon jól beszélt, és számunkra is fontos ez. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy át kell gondolnunk, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni a két szakbizottság, illetve a kollégák, és nagyra értékelem, amit a környezetvédelmi főgazgatóság kollégái mondtak, de valójában mindenki felelős, és biztosnak kell lennünk abban, hogy a saját kormányaink is felelősek. Itt lehet, hogy tehát itt még nagyon sok a tennivaló, és nem szabad, hogy csak szép szavak legyenek a papíron, hanem a saját jövőnk érdekébe a dolgokat helyükre kell tenni. Lavia úr, van még észrevétele, hogy kommentárja? Csak köszöntet szeretnék mondani a Deveszak Bizottságnak, hogy lehetőséget adtak az eszmecserére, és a, fogadtak minket, de azt hiszem, hogy kollégáimnak és jó magamnak is most már mennünk kell, mert néhány perc múlva egy másik ülésünk kezdődik. Akkor most egy néhány perces szünetet adok, amíg a környezetvédelmi kollégák elhagyják a termet.